képviselőasszonynak a nyilatkozatát halljuk, és ez ezzel kapcsolatos vitát a moldáviai helyzetről. Vagyis maradunk a térségben, a Kaukázus környékén. Az Európai Bizottság nevében megadom a szót Tilianides biztos úrnak. Jó, tehát Moldova, kedves kollégák! Első alkalommal kerül a plenáris elé Moldova, amióta ratifikáltuk a társulási megállapodást egy évvel ezelőtt. Számos esemény történt az elmúlt évi vita óta, beleértve a novemberi parlamenti választásokat is 2014 novemberében, és láttuk, hogy két rövid életű kormány követte ezt valamennyien figyelemmel kísérték a moldovai fejleményeket időközben, mindenek előtt, ami a nagy bank csalást jelenti, ami mintegy egy milliárd dolláros kárt okozott. És láttuk, hogy egy milliárd dollárról beszélünk, tehát eh, ami mintegy 12 az ország GDP-jének, csak hogy a nagyságrendet érezzük. Természetesen eh, óriási tüntetésekre került sor, ami aztán szeptember elején kulminálódott eh, Kisinyovban egy nagy tüntetésem. Mi a bankbotrány került a tüntetések középpontjába, de az emberek kifejezték az elégedetlenségüket más területeken is. Fentartható kormányzást követeltek az országnak, és azt követelték, hogy határozottan lépjenek fel a korrupcióval szemben. Annak ellenére, hogy, növe, hogy csökkent a feszültség a politikai területen ezek a tüntetések azért folytatódnak. A tüntetők azt követelik, hogy az elnök mondjon le, és a főügyészet is bocsássák el, és az antikorrupciós központ éléről és azt várják, hogy legyen népszavazás a közvetlen szavazás, a, az elnök közvetlen megválasztása esetén. Ide tartozik a korábbi miniszterelnök letartóztatás október 15-én, majd azt követően feloszlatták a kormányt még, hogy még hozzá egy bizalmatlansági indítvány keretében október 29-én. Ez drámaian mutatja, hogy a politikai pártok közötti szakadék mennyire elmélyült, pedig koalíciós partnerek is voltak. Mint mivel az EU-ként nem az a szerepünk, hogy beleavatkozzunk a belső politikai folyamatokba egy szuverén állam esetében, a moldovai politikai erők eh, esetében eh, elvárjuk, hogy a saját eh, érdekeiket háttérbe szorítsák és az országukat képviseljék, és a polgáraik jólétét tartsák szem előtt, hogy mod, segítsék modernizálni az országot. Ezt várjuk el az EU részéről. Ezek azok a politikai választások, tehát amiket mi aztán támogatnánk is. Folytatni fogjuk azt, hogy a pártok közötti párbeszéd ne szakadjon félre, vagy folytatódjék. Van egy kormányzási válság, ezt be, kor, ennek véget kell vetni. Ez feltétlenül szükséges, és a legsürgetőbb lépéseket meg kell tenni ennek érdekében. Abban bízunk, hogy a legfontosabb kulcsfontosságú reformokat egy új kormány véghez tudja vinni, hogy fellépjenek a korrupciós praxis ellen, hiszen ez akadályozza az ország fejlődését, és ez az emberek mindennapjait is nagyban befolyásolja. Ezért eh, elvárjuk, hogy eh, komolyan vegyék ezeket a feladatokat. Ez volt az az ünnepet, amit az EU moldovai parlamenti ö, társaság ö, tett szeptember 21-én és 22-én, és egy őszinte párbeszéd folyik az AFET keretében is. Gandu valam a Moldovai Parlament elnökével elmúlt héten került erre sor és emlékeztetni kell a moldovai partnereinket, hogy feltételekhez kötjük a támogatásunkat. Méghozzá arról van szó, hogy tényleges és őszinte reformokat hajtanak végre politikai területen is. Ez a nem csak arról szól, hogy visszaszerezzék a polgárok bizalmát, hanem arról is, hogy egy ellenálló képesebb országot hozzanak létre ahol megfelelő gazdasági környezet uralkodik. Minden Mindenem új kormány szembesül azzal a kihívással, hogy foglalkozniuk kell a csalásokkal, a csalások következményeivel, méghozzá átfogó, pártatlan és hatékony nyomozás keretében. És a elcsalt összegeket vissza kell szerezni, és ezt várjuk minden nemű moldovai kormánytól, tehát határozott fellépést a korrupcióval szemben. Meg kell reformálni a bankszektort, az igazságügyi szektort, és ezzel egyedülleg a közigazgatást is. Moldova nagyon nehéz politikai és pénzügyi helyzetbe került, és szükség van az IMF támogatására is. Ez azt jelenti, hogy bizonyos feltételeket teljesíteniük kell, az energia árak képzésében, a bankszektor szerkezetváltásában, miközben a Nemzeti Bank menedzsmentjét is reformálni kell ezek alapvető előfeltételei annak, hogy esetleg EU költségvétési támogatásban is részesüljenek. Ehhez tartozik még, hogy végre kell hajtani az ambiciózus társulási menetrendet. Láthatják Igyekeztem bemutatni az összes problémát, amelyel itt a politikai rendszerben szembesülünk, és hogy milyen szakadék van a társadalom és a politikai osztály között. Ez egy nagyon balszerencsés helyzet, és az Európai Parlamenttel együtt igyekszünk ebben segíteni, miközben feltételeket is támasztunk, amiket már említettem. Köszönöm szépen a figyelmet! Köszönöm szépen. Most pedig a frakciók következnek, mindenek előtt a néppárt nevében. Elnök úr, Elmar Brock, parancsoljon. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, elnök úr. Hölgyeim és uraim, kedves kollégák! Azt gondolom, biztos úr, amit hallottunk leírásként, abban igaza volt. Moldávia esetében láthatjuk, hogy a három pro-európai párt megnyerte a választásokat, ha szűken is, de megnyerte, de nem voltak képesek arra, hogy a választások óta bizalmat alakítsanak ki, és nem voltak képesek arra sem, hogy a modernizáció a jogállamiság, a korrupció ellenes fellépés hármas célját hitelesen képviseljék. Másrészt persze sokan vannak a pártokban, akik készek arra, hogy ezeket a célokat elérjék. Parlamenti képviselőként csak azt tudom mondani, hogy ezeket a politikai erőket támogatni kellene, tehát hogy végre egy tisztességes pro-európai pártot hozzanak össze, vagy kormányt hozzanak összre, mert különben katasztrófába vezet az út. Úgy gondolom, hogy az Európai Unió, a frakciók is rendelkeznek kapcsolatokkal a pártokhoz, és meg kell szervezni mindenemű együttműködést, és segíteni kell, hogy a moldovaiak tényleg meghozhassák azt a döntést, hogy milyen útra lépnek, milyen kormányt alakítsanak, de a kooperáció kínálatát, ajánlatát fenn kell tartanunk, és ilyen alapon bízunk abban, hogy az összes érintett fél felelőssége is megjelenik majd, hogy helyes irányba fejlődjenek. Nincs idő a személyes nyerészkedésre, nincs idő az elmúlt időszakok pártpolitikai játszmáira. Itt tényleg elkötelezetten kell fellépni a moldáv nép érdekében. Abban bízom, hogy a tárgyalások, amelyek most is folynak, olyan eredményre vezetnek, amelyek kielégítenek bennünket, és ez nem akad el olyan politikai tulajdonságokon és függő viszonyokon, mert ez nem kínál alternatívát. Köszönöm. Köszönöm szépen, elnök úr. Az SND frakció nevében Andi Krisztel következik. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt biztos úr, kedves kollégák! Egy évvel ezelőtt a parlament azért ült össze, hogy ratifikálja a társulási megállapodást akkor meghatározták azt is, hogy milyen reformokra van szükség. A ratifikálás az egy nagyon jelentős elismerésnek a jele volt, és Moldova a Eh, annak idején úgy tűnt, hogy sikertörténet lehet. Ha ma összeültünk, eh, hogy Moldováról tárgyaljunk, az nem azért van, hogy ezt az egyéves évfordulót megünnepeljük. Hogy egyértelműen fogalmazzak, tulajdonképpen nincs, igazán nincs mit ünnepelni. Az elmúlt 12 hónapban négy különböző miniszterelnökkel eh, volt, találkoztam, az ötödik az éppen most van soron közbele tartóztatások történtek, bankbotrány volt, a három nagy fő bankintézményt, egy milliárd dollár eltűnt egyszerűen. Ez több mint 50%-a a moldovai GDP-nek. Most az országnak és a népnek határozott intézkedésekre van szükségük, és látásmódra, vízióra. A politikai pártok ugyanakkor még egy új végrehajtó hatalmat sem képesek prezentálni. De hát nagyon kritikus a helyzet, és kis már nem egyszerűen csak a sötét oldalát látjuk a dolgoknak, de mindenképpen ellen kell állni, a, hogy ezt sötételásuk a dolgokat, a az állampolgárok a bátorításunkat és a támogatásunkat megérdemlik. Moldovának a politikai osztálya egyszerűen csődöt mondott, és ez nagyon aggasztó. A politikai folyamat nem előre jósolható, folyamatos az instabilitás, és krónikus válságok követik egymást a lakosságnak a szükségleteivel senki nem foglalkozik, a reformokat nem hagyják végre. Moldovának felelősségre van szüksége a politikai vezetők részéről, átlátható intézményekre van szüksége Moldovának, és egyszerűen egy olyan politikai osztályra van szüksége Moldovának, amely képes helyreállítani az állampolgárok bizalmát. A társulási megállapodás eh, szerinti eh, eh, reformok végrehajtása, a jogállamiság, a hatékony igazságszolgált és független igazságszolgáltatás, a fellépés a csalások ellen és a bankrendszer csalóinak az igazságszolgáltatása elő, elé szükséges. Ez az utolsó lehetősége a jelenlegi irányító koalíciónak a határidő gyakorlatilag lejárt, és nincsen alternatíva, nem lehet enélkül folytatni a reformokat. A moldovai állampolgárok ér, látják, érzik, hogy itt a, az ideje, hogy ezt a politikai vezetők is meghallják. Köszönöm. Az ECR részéről Belder Bász következik egy percben. Voorzitter, ik ben recent op werkbezoek geweest in moldavië. En Het is mijn gewoonte. Köszönöm szépen. Én a közelmúltban jártam Moldovában. Van egy társulási megállapodásunk, és következésképpen a delegációval európai képviselőként tettem látogatást. Ez egy normális, szokásos dolog. De ritkán láttam olyan sajnálatos helyzetet, mint amit Kisinovban tapasztaltunk megkérdeztem a nagykövetünktől, hogy vannak-e politikai alternatívák a jelenlegi politikai vezetők tekintetében, és egyértelmű volt a válasza, hogy nincs. Ugyanakkor ez a politikai csőd az Európai Uniónak a hírnevét is ronthatja, mert politikai barátok vagyunk, tehát könnyen azt lehet mondani, hogy e, bizalmi válság van. Fel kell tenni a kérdést, kivel kötünk szövetséget. Ez egy nagyon fontos dolog. Az én hazámban vannak keresztény alapítványok, amelyek ebben az országban rendkívül aktívak. Az egyik legszegényebb országa ez Európának, és több tíz éve tart ez a helyzet. Kétségtelen, hogy támogatni kell ezeket, de azért azt is meg kell nézni, hogy kivel fogunk össze. Mr. Chairman, Mr. Commissioner. Ausztravicius kolléga. Tisztelt elnök úr, tisztelt kollégák! Egy évvel ezelőtt beszéltünk Moldováról, és akkor én voltam a jelentéstevő, és azt mondtam, hogy élen jár Moldova, a keleti partnerségi országok között vezető szerepet játszik. Moldova volt az első olyan ország, amely a Schengeni régióba vízummentességet kapott, illetve szabadkereskedelmi megállapodást írtunk alá vele, amely el is indult, és egyre nagyobb volumennel működik. Moldova minden politikai eszközt megkapott amivel az Európai Unió csak rendelkezett, hogy eh, ha fogalmazhatok így, Moldova európaizációját elősegítsük. Semmi más nem tehetünk, ennél többet nem tehetünk. De valahogy elferdültek a dolgok, rossz irányba fordultak, és napról napra egyre romlik a helyzet. Ez a hihetetlen banki válság még mindig fennáll, és a teljes körű nyomozás nem történt meg. Egyértelmű minden egyes politikai szegmensben és rétegben a korrupció magas szintje, és nem látok kézzelfogható erőfeszítést arra, hogy felszámolják ezt a korrupciót. Úgyhogy így nem meglepő, hogy ugyanolyan sebességgel változnak a kormányok, mint ahogy az évszakok egy éven belül. Így azt hiszem, hogy egyértelmű, hogy az emberek kimennek az utcára, és ott mondják el elégedetlenségüket. Úgy tűnik, hogy a helyzet nem változik, és egyszer csak ez az óriási feszültség robbanáshoz fog vezetni. Nagyon sajnálatos, hogy Moldova példás diákból a politikai káosz megtestesítője lett az egész politikai elithez szólok, hogy itt az idő, hogy felébredjenek és változtassanak. Itt az idő, hogy felébredjenek, politikai felelősséget vállaljanak a saját népük és a saját országuk irányába. Azon emberek irányába, akik megérdemlik azt, hogy európai módon élhessenek. Köszönöm szépen. A Gue nevében Megadom a szót Helmut Scholznak másfél percre. Köszönöm, elnök úr. Hét év alatt négy parlamenti választás, öt kormány, számos váltás az egyéb állami hivatalokban is, a politikai elitek folyamatos harca és az állandó korrupció. Ez még a mindent lát, sokat látott elemzőket is magyarázatra készteti. Most az alakul ki, hogy az a keleti partnerség egykori mintatanulója egyre inkább úgy tűnik, hogy egy korrupt oligarha állam lesz. Szeretném aláhúzni ez a tulajdonképpeni probléma, mert Moldovában nem most történnek a dolgok, csak sokáig nem néztünk oda, amit az elemzők rendszerszerű hibának látnak mostanában, az mindig is így volt. A választások ellenére korrupt és instabil a rendszer, és a liberalizáció ellenére a gazdaság még mindig a külső segítségtől függ jó részt. Természetesen történt az EU támogatásával is néhány dolog, de mit ér az egész, hogyha a gazdaság és a politika nem csak, hogy egymást kísérik, hanem ugyanazt jelentik gyakorlatilag. Mit ér egy olyan igazságszolgáltatási reform, hogyha alapnormákat továbbra is meg lehet sérteni, és egy ellenzéki vezetőt, vagy aktív békés tüntetőket hónapokon keresztül vizsgálati fogságba lehet vetni és célzottan komoly egészségügyi veszélynek teszik ki, és jogállamisági eljárásokat korlátoznak. A lakosság is látja, hogy a politikai erők fethetetlensége nem adott. Egy olyan politikai osztályról van szó, amely formálisan ugyan az EU értékei mellett teszi le a garas, de aztán az oligarchák értékei mentén működnek. Szeretném aláhúzni, nem engedhetjük meg, hogy az Európai Unió hitelességét a rossz emberek melletti kitartás miatt találjuk. Az Európai Bizottságot arra szólítjuk fel, hogy a társulási megállapodást egységében hajtassa végre. Ezt várjuk el, és ezt várják el a társadalmi szereplők is az országban. Most pedig a zöldek nevében Heidi Hautala képviselőasszony másfél percben. Köszönöm szépen, elnök úr. Azt hiszem, hogy van, e, volt egy nagyon komoly közvéleménykutatás Moldovában. Csak 39%-a a válaszadóknak reagált pozitívan a társuláshoz, vagy az Európai Uniós csatlakozáshoz, még az Eurázsiai Gazdasági Uniót majdnem 43 támogatja, tehát az ahhoz való csatlakozást. Ez jó részt egy olyan helyzet eredménye, ahol a közvéleménynek lassan elege lesz az Európai Unióból. Miért? Azért, mert az Európai Uniót nagyon mocskos mindennapi politikai praktikák elfedésére használják fel. Nagyon fontos éppen ezért, hogy a két európai nagy párt, a szociáldemokraták és a nép végre felismeri, hogy nekik igenis van felelősségük ebben és az ő kapcsolataikat fel kell használni a moldáv felekkel arra, hogy megértsék, ami most megy, az nem folytatható tovább. Tényleg biztosítani kell, a büntetlenség nem maradt fel, például ebben az elképesztő banki botrányban szinte lehetetlen elképzelni egy GDP 15%, nagyon szegény országról van szó, ezt a 15%-ot egyszerűen eltüntették és magánzsebekbe tették. Biztosítani kell tehát, hogy az elkövetők bíróság elé kerüljenek, és a bíróságoknak, igazságszolgáltatásnak el kell látnia a feladatát. Köszönöm szépen. Elnézést kérek. Uraim. esetleg a összejövetelüket odakint folytathatnák. Köszönöm szépen. Most pedig Korvin Mike úr parancsoljon. Uh, Tisztelt elnök úr, nem lehet uh, dolgo, be, Moldováról beszélni, Nisztriáról, ugyanis ezt az orosz uh, uh, csapatok megszállva tartják. A, nagyon örülnek, hogy valószínűleg a moldáv lányoknak, akik nagyon szépek, de ez mindenképpen egy probléma, mi legyen ezzel a területtel. A, moldovák, a moldovaiak nem akarnak, különösen most ezzel elégedetek lenni, nem akarnak Európai Unióhoz közeledni, mert azt látják, hogy a demokráciával úgy gondolják, hogy a korrupció is együtt jár. Korrupció van, és két társadalom van, a Nyeszterei és a Moldáv, és nem tudják, hogy mit és hogyan tegyenek. Szerintem semmit sem tudunk ezzel kezdeni. Ezt hagyni kell, hogy a saját módján kibontakozzon. Posle, um, mm, um, acum domnul deputat Christian Dan Preda Következő hozzászóló Christian Pléda képviselő. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr. Tény, hogy egy év alatt a Moldovai Köztársaság az élenjáró keleti partnerből egy olyan országgá vált, amely ma már egy, nem előrelátható, és komoly veszélyek vannak. Hogy jutottunk el idáig? Szerintem három nagy fontos elem volt, amik a helyzetet kialakították. Először is Oroszország, az orosz befolyás, a vélemény, a közvélemény befolyása most sokkal nagyobb, mint volt a múltban. A második pedig az oligarchák, akik a politikai pártokat ellenőrzésük alatt tartják sokkal nagyobb mértékben, mint egy évvel ezelőtt, és végezetül pedig a korrupció. A korrupció, ami meggyengíti az intézményeket, és sokkal eh, nagyobb mértékben, mint a novemberi választások előtt azt láthatjuk, hogy csődöt mond a pro-európai szövetség, amely megnyerte a választásokat. És egy évi alatt csak próbálták a mechanizmust beindítani, de képtelenek voltak elérni, és a politikai krízis csak fokozódott. Ebben felelősségünk van, ahogy Elmar Brock is említette, a különböző politikai családokat, ezeknek felelősségnek kell lenni, de ezt nem megérhetjük a, nem a kommunistáktól. A kommunisták a parlamentben éppen, hogy egy kicsit távolságot kellene, hogy tartsanak. Ugyanakkor az orosz befolyás, akik támogatják a katasztrofális forgatókönyvet, azokat pedig fel kellene kérni, hogy ugyancsak tartsanak távolságot. Meg, amit, és mi az, amit tőlünk van kérnek? A mediáció, mediálást, a, támog, a az, mi felajánlottuk a politikáinkat, és a támogatásunkat, a felülvizsgált szomszédsági politikát, Moldovának is és más országoknak is, de mindenképpen közvetítői, moderátori szerepet kellene játszanunk, ahol a szocialisták és a kommunisták akarják átvenni a dolgokat. Deputat Preda, e, Madame Deputy Nina, e, e, Nina Jill, one and half. Nina Jillnek adok szót másfél percre. Köszönöm, elnök úr. Moldova egyetemen eldöntötte, hogy mi a prioritása, amikor az elmúlt hónapban az emberek az utcára vonultak. Az az emberek célja, hogy a korrupciót megszüntessék, mert így nem lehet tovább lépni. Egyelőre Moldova nagyon fontos útvonala az illegális fegyver csempészetnek. A bűnszervezetek nagyon sok nukleáris fegyvergyártására alkalmas alapanyagot is eladnak az ISIS-nak, illetve más dzsihadista szervezeteknek. Sajnos ez az útvonal létezik Moldovában. És úgy tűnik, hogy a moldáv rendőrség amely ezekkel az ügyekkel foglalkozik, kormánynyomás hatására nem tudott tovább dolgozni. Így a korrupció elleni harc, az igazságszolgáltatás teljes reformja prioritás kell, hogy legyen. Egyértelmű, hogy nem tudunk mi kívülről mindent megtenni, hogyha a belső politikai akarat nincsen meg, és a politikusok a saját nyerészkedésükre gondolnak, nem pedig a közpolitikákra. Természetesen Oroszországot sem szabad elfelejtenünk. Oroszország a szokásos játékát játsza, és nekünk pedig arra kell törekednünk, hogy a demokratikus folyamatokat elősegítsük, és hogy demokratikus, hogy demokrácia és prosperitás uralkodjon Moldovában. Moldovának egyértelművé kell tennünk, hogy mit tudunk adni cserébe azért, hogy végrehajtják a megfelelő reformokat. Mindenki számára egyértelművé kell tenni, hogy a saját érdekük az, hogy ezeket a reformokat végrehajtsák, és semmire nem mennek azzal, hogyha hátat fordítanak az Európai Uniónak, és azokhoz fordulnak, akik csak rosszat akarnak nekik. Köszönöm szépen! Azt szeretném kérni mindenkitől, hogy a kabátját hagyja kint, van megfelelő hely arra, hogy ezeket elhelyezzük. Azt hiszem, hogy ez a megfelelő viselkedés ebben a házban. Köszönöm szépen, elnök úr! A kormány lemondott, az emberek az utcára vonultak, és most már mindenki számára egyértelmű, hogy a pénzek eltüntetése, a korrupció, egy milliárd dollár eltűnése a banki szektorból egyszerűen tarthatatlan. Ezen a helyzeten változtatni kell. A közfinanszírozás komoly reformra szorul. Amikor itt volt a Moldáv parlament elnöke, egyértelmű elkötelezettséget tett ebbe az irányba. Mi természetesen tiszteletben tartjuk Moldovat európai törekvéseit, és azt hiszem, hogyha mérföldköveket szeretnénk felállítani, akkor nagyon fontos mérföldkő az is, hogy ezeket a követelményeket betartsák, és ezeknek megfeleljenek. Moldova exportja az Európai Unió irányába jelentősebb, mint Oroszország irányába. Reméljük, hogy a demokratikus értékek visszatérnek Moldovába, és sok sikert kívánunk ehhez moldáv barátainknak. Mi Lengyelországban nagyon jól tudjuk, hogy az orosz politikai nyomás ellenében nehéz cselekedni. Oroszország egyértelműen megpróbálja a saját birodalmát újjáépíteni, és nem veszi figyelembe szomszédai érdekeit. Köszönöm. Köszönöm szépen, a képviselőnek adok szót egy percben. Köszönöm szépen, elnök úr. Kedves kollégák! Igen, viharos a helyzet Moldovában, Egyébként Moldova a szomszédaival folytatott viszony tekintetében mindig is nehéz helyzetben volt. A korrupció és a privatizációval kapcsolatos problémák folyamatosan növekszenek. Moldova alapvetően mezőgazdaságból élő ország, de sajnálatos módon a fejlesztési politikák nem megfelelőek. Egyáltalán nem támogatja azt, hogy Moldova bármilyen módon is jobban közeledjen Romániához, pedig tudjuk, hogy Moldova önmagában nehezen állja meg a helyét, hiszen az egyik legszegényebb országról van szó Európában. Amennyiben a korrupciót nem tudják felszámolni, és a politikai pereket nem tudják igazságossá tenni, nem fog megváltozni a helyzet. Hogyha a moldávok szemébe szeretnének nézni, akkor itt van egy hölgy, aki az egyik politikai fogoly felesége. Igor Szoltes. Igor Szoltes lesz a következő hozzászólónk. Egy perc. Köszönöm szépen, elnök úr. Valóban, egy év telt el azóta, hogy aláírtuk a társulási megállapodást Moldovával. Itt a kereskedelmi együttműködésről volt szó, és más lehetőségekről, hogy biztosítsuk az utat Moldova számára Európa felé. Időközben eltelt egy év, és a delegációnk akkor elutazott Moldovába, én részese voltam ennek a delegációnak, de hát láthatjuk, hogy a többség már nem támogatja időközben ezt az utat. Ez annak az eredménye, hogy a visszaéltek a bizalommal, amit kaptak. Itt láthatjuk a bankrendszerrel, a médiaszabadsággal, a jogállamisággal vannak súlyos problémák, ezért az emberek az utcára vonultak, és ezért rosszabbak a kilátások, mint egy évvel ezelőtt. Köszönöm szépen. Most pedig Michael Gáler két percben parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Moldáviára hivatkozva a grúz beszédem egyes részeit copy space másolhatom. Nagyon fontos természetesen közvetlen szomszéd Moldávia. Moldáviaiak fontosak európaiként számukra, mert társulási megállapodást kötöttek az Európai Unióval, mert együtt működnek velünk. Szeretnénk a mi rendszerünkben őt látni, szeretnénk őket látni a gazdasági térségünkben, mert így a stabilitás térsége növekszik a szomszédságunkban. Persze ezt feltételhez kötjük, azt várjuk, hogy az emberi és a polgári jogokat betartsák, jogállamiságot betartsák, elvárjuk a pluralizmust és a demokráciát, tisztességes, tiszta politikát várunk el, és ilyen elvárásaik vannak egyébként a moldáv polgároknak is. Modernizációt és reformokat támogattak ezek a polgárok, szanálni akarják az államot és a gazdaságot, az oligarchák viszont a hatalomért küzdenek Mindenek előtt azt szeretnék a polgárok, hogy tisztázzák a bűncselekményeket. Hol van ez a milliárd, amit elloptak a bankokból? Azt szeretném, hogy a titkos szolgálataink az idevágó ismereteiket Moldáviának rendelkezésére bocsássák, hogy azonosítani lehessen a pénzt és vissza lehessen juttatni. Igen, cselekvőképes kormányra van szükség az országban, van egy, kell egy független ügyész és hatékony korrupcióellenes fellépésre is szükség van. Az Európai Uniónak szigorú követelményeket kell támasztani, egy részletes szerződés ebben például segítene. Reformlépéseket és menetrendet kéne itt meghatározni. Az EU szakembereknek a minisztériumokban végre kell hajtatniuk ezt a menetrendet, a támogatásokat ettől kell függővé tenni. Az ott élő polgárok jobban akarnak élni, az országot ország nem veszíthet el további polgárokat. Nem akarjuk elmesíteni, elveszíteni Moldovát EU partnerként, nem veszíthetünk időt, éppen ezért a néppárt nevében azt kérem, hogy a befolyásunkat az ottani partnerpártokra gyakoroljuk, hogy ezt az agendát létre lehessen, vagy végre lehessen hajtani. Köszönöm szépen. Galler kolléga. Most pedig Doro Claudian Frunzulika képviselő következik. Hölgyem és uraim, a Moldova hivatalos nyelvén románul szeretnék beszélni. Igen, tisztelt Hölgyeim és Uraim, történelmet, hagyományai nyelve alapján, emberi kapcsolatai és földrajzi elhelyezkedése alapján Moldávia Dél-Kelet-Európa része, nem része az euróázsiai földrajzi térségnek. Nyilvánvalóan most Moldávia problémákkal szembesül, de azt hiszem, hogy megengedheti magának Európai Unió, hogy a bizonytalanság, a félelem egy ilyen területén, mint Moldávia szerepet játszon. Itt nem Arról van szó, van egy befagyott konfliktus 1991 óta, és Ukrajnának nem régóta van, mostanában keletkezett ez a konfliktus, de összehasonlítjuk a kettőt. Most pedig azt kell, hogy mondjam, Moldovát támogatnunk kell, hogy legyen egy életképes kormánya, amely megfelelő programokat hajt végre, amiket az Európai Unió is támogat, hogy a moldovai polgárok tényleg előnyt kovácsolhassanak az EU-val való társulásból. Ez alapján láthatjuk, hogy a jövő, és ők is láthatják majd, hogy a jövő az Európai Unióval együtt jár, és másrészt világossá kell tenni, hogy stabilizálni kell Moldovát, és vannak olyanok, akinek az az érdek, hogy, hogy instabilá váljon az ország. Ezekkel szembe kell lépnünk, támogatnunk kell egy erős, életképes kormányt Kisinyovban, és a pro-európai társadalmat kell támogatnunk. A moldovai köztársaságnak csatlakoznia kell az Európai Unióhoz és Romániához és a többi tagállamhoz. A jövője Európában van. Köszönöm. Köszönöm szépen. Frunzilika képviselőnek. Erikson képviselő úr következik percben parancsoljon. Köszönöm szépen. Moldova kisország, nagyon szép ország, eh, hihetetlen lehetőségekkel ugyanakkor eh, nagyon eh, komoly problémákkal is szembe kell néznie. Úgy gondolom, hogy el kell ismernünk, hogy mi itt az Európai Unióban egyszerűen képtelenek voltunk kezelni azt a nagyszabású korrupciót, ami Moldovában van, és ez rendszeresen visszatérő probléma. Ez az Európai Uniónak is érdeke, hogy a legutóbbi bank botrányok kivizsgálásra kerüljenek, és akik bűnösek, azok törvény elé kerüljenek az Unióval Moldova ö, ö, társulási szerződés kötött, és az, hogy a nemzeti jövedelemnek a 12%-a egyszerűen csak eltűnik, az elképesztő és elfogadhatatlan ez a társadalom egyszerűen már nem működik. Egy dolgot tehetünk, azt biztosítjuk, hogy egy legyünk egyértelműek a gazdasági, jogi támogatásban, segítsük törvény elé állítani, akiket kell, és egy működő bankrendszer képítését segítsük el ebben az országban. Deputy Andrei Plenkovics. Plenkovics képviselő másfél percben öné a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Bár a moldáv emberek kifejtették azt, hogy szeretnének közöledni az Európai Unióhoz, a sok botrány és reformok hiánya miatt elvesztek, eltévedtek az Európa felé vezető úton. Támogattuk Moldovát pénzügyi, politikai módon, de elfogadhatatlan, ami ott történik. A politikai hatalom egyszerűen szakadékba viszi az országot ez a privatizációnak is az eredménye, ami most a legszegényebb ország Európában, és a kormány intézményei is működésképtelenek fel kell lépni a korrupció ellen, a gazdasági átmenetre van szükség, a demokráciára is szükség van, ezt a moldovok maguk is támogatják. Éppen ezért kell felszólítanunk a politikai elitet, és különösen üdvözlöm ebből a szempontból azt, amit Osztravú Csüssz és Brock mondtak, hogy minden reformerőnek össze kell fognia, és a támogat és a társulási megállapodás mentén haladjunk. Ukrajnában is vannak problémák, ki kell kapcsol, terjesztenünk a mandátumunkat, és ez egy jó ötlet mindenképpen Moldova számára. Ilyen értelemben a helyzet a Transnistriában, tehát a Niszteszeren túli területen különösen fontos, és mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy az európai felévezető útra visszatérhessenek. Uh, Plenkovics, eh, akum domnul deputat Zikrit Murasan. Plenkovics képviselő nincs itt, és Murasa képviselő következik. Köszönöm szépen. Amikor Moldovakai köztársaságban járok, mindig azt, ugyanazt kérdezik tőlem az emberek, Moldovai köztársaságnak van-e még esélye? Tehát a kötelességünk a európai intézmény képviselőként felajánlani egy európai kilátást Moldovának. És az állampolgárok ebben a köztársaságban reménykednek, meg kell mutatnunk, hogy a moldovai köztársaságnak van esélye, hogyha ezt mi nem tesszük, akkor Vladimir Putyin fog nekik perspektívát adni, és az nem lesz igazán jó az Európai Unió számára sem, és a moldávoknak sem. Moldáv köztársaságnak a közelebb kell kerülnie az Európai Unióhoz, és élveznie kell a társulási megállapodás eredményét. Ez egy olyan ország, amelyik az egyfőre első számítások szerint a legnagyobb támogatást élvezi. Ugyanakkor az állampolgároknak el kellene magyarázni, hogy mennyire jó az nekik, hogyha az unióhoz közelebb kerülnek, és nem szabad megengedni azt a propagandát, amelyik Oroszország felé tolja őket. Amikor 2014-ben a moldáv társa, tá, termékekre embargót vetett ki az Oroszország, akkor az Unió reagált és lehetővé tette az Európai Uniós exportot. Ez segítette a gazdálkodókat. Világosan meg kell mutatni, hogy kik a barátaik és kik az ellenségeik hogy az Európai Unió egy független, erős moldáv köztársaságot szeretne. Pani miniszter, pani poseł Agnieszka kozłowska Półtorej minuty. Kozlovská Rejevic asszonynak adok szót. Köszönöm szépen. Köszönöm, elnök úr, tisztelt biztos úr. Egy évvel ezelőtt, amikor a társulási egyezmény aláírásra került, akkor igen, liberális hozzáférést kapott Moldova az Európai Uniós piachoz. Akkor egyértelmű volt Moldova és a moldávok európai beállítottsága csak hogy politikai földrengés következett be azóta Moldovában, és bár az emberek tüntetnek a korrupció ellen, a banki botrány ellen, a politikai elit privatizációs eljárásai ellen, mégis rossz úton halad Moldova a következő kormány, sőt az azutáni kormány sem tudta megoldani a problémákat, tehát folyamatos kormányváltás következett be. Moldova most már jelentős politikai és gazdasági válságba süllyedt. Nagyon komoly hatást és nyomást gyakorol rá Oroszország is, erre is oda kell figyelnünk. Moldovát arra kell ösztönöznünk, hogy végrehajtsa a megfelelő reformokat, különösen az igazságszolgáltatás területén, amely jelen pillanatban igen hatékonytalan módon működik. A moldávokat meg kell győzni arról, hogy lehet igazságot tenni, hogy lehet igazságot szolgáltatni. A kérdés most az, hogy mi itt az Európai Unióban és az Európai Unióból mit tehetünk hogyan tudunk segíteni, hogyan tudjuk a moldavoknak azt üzenni, hogy lesz rend, lesz igazság, és hogy hogyan tudnának ellenébe menni az orosz propagandának. Reméljük, hogy a Big Brother, a nagy orosz testvér nem fogja bekebelezni Moldovát. Boni úr kap szót egy percre. Moldova valódi sikertörténet volt, gazdasági fejlődés, jól megvalósult vízumliberalizáció, csatlakozási szerződés. Csak hogy a moldáv vezetők számos hibát elkövettek, és ezeknek a hibáknak most viselni kell a következményét. Nem volt átláthatóság, nem volt felelősség a politikai elit tagjai között eltűntek a pénzek a bankból, elvesztették a bankok a hitelességüket, elvesztette az egész politikai elit a szavahihetőségét. A politikai elitnek most már semmilyen ereje nincs, hogy vezetni az országot. Új választásokat jelentettek be, anélkül, hogy biztosítanák azt, hogy most már tényleg olyan kormány kerülhet hatalomra, amely meg is marad és vezetni is képes. Hogyan fog így Moldova közeledni az Európai Unióhoz? Nekünk segítséget kell nyújtani, hogy a demokrácia útjára lépjenek. A korrupció ellen közösen fel kell lépni, az IMF-fel új megegyezést kell aláírniuk, és nekünk is feladatunk, mint ahogy Elmár Brock is elmondta, hogy segítsük őket a saját harcukban, amit nekik kell megvívniuk. Az idő szalad, és a moldáv polgárok várnak az új vezetőségre, arra a vezetőségre, akiben végre megbízhatnak. Köszönöm. Köszönöm szépen. Kicsit túllépte az idejét. Most pedig a spontán hozzászólások következnek. Stanislav Polcsáknak adok elsőként szót parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr! Szeretnék rámutatni arra, hogy milyen hatalmas káosz és politikai bizonytalanság uralkodik jelenleg Moldovában és nézzük meg, hogy mit tehetnénk mi annak érdekében, hogy ezt meg tudjuk akadályozni. A 2014-es választások óta két kormány bukott meg. Nagyon sok korrupciós ügyre derült fény, rengeteg gyanúsítást hallhattunk, majdnem teljesen összeomlott a bankrendszer. Hogyan tudunk alternatívát biztosítani a moldávoknak? mert hogyha nincsen alternatíva Európa irányából, akkor mindannyian tudjuk, hogy hova fognak fordulni, nem is kell megneveznem. Támogatnunk kell a gazdákat, mint ahogy eddig is segítettük azokat, akik a mezőgazdaságban dolgoznak. De amire még inkább szükség van, és mindenek előtt szükség van, az az, hogy jövőt, perspektívát mutassunk nekik, és hogy elhiggyék, hogy valóban mellettük állunk. Děkuji, pane poslanec Polčák. Köszönöm szépen Polcsak képviselőnek. Oké, okay, uh, Tarasis Vuleftis Notis Marias. Marias képviselő. Köszönöm szépen, elnök úr. A moldáviai helyzet rendkívüli, óriási gazdasági problémák vannak, a politikai rendszerre árnyék vetődött, több mint egy milliárd euró egyszerűen eltűnt varázslatos módon külföldre a bankrendszerből. A politikai válság is kialakult, a kormány megbukott, és komoly veszélye annak, hogy Moldáviában az erőszak uralkodhat a két politikai blokk között. Vannak, akik az EU-hoz közelítenének mm, a keleti partnerség keretében, másrészt meg ott vannak azok, akik kelet felé orientálódnak. Ott látják a jövőt. Az Európai Uniónak a demokrácia erősödéséhez kell hozzájárulnia, és segíteni kell a korrupció ellenes fellépést oly módon, hogy közben nem avatkozunk be az ország belügyeibe. Az EU így járulhat hozzá az, hogy ténylegesen politikai béke alakuljon ki a régióban. Köszönöm szépen az utolsó hozzászóló ezúttal. Ugyanazon a nyelven, de nem ugyanabból az országból származóan. A bizottság nevében biztos úr parancsoljon. Köszönöm, elnök úr. Kedves kollégák, Köszönöm az érdeklődésüket, támogatásukat és határozottságukat ezzel a nagyon ö, fontos és ö, visszás kérdésben, ami itt a szomszédságunkban vetődik fel. A vitánk ö, megerősítette, hogy osztjuk az aggodalmakat és ugyanakkor egyben és egyetértünk abban is, hogy Moldovát a továbbiakban is támogatni kell, annak érdekében, hogy a politikai társulási szerződése eh, segítse a gazdasági kilábalásban. Fontos, hogy egy demokratikus társadalmat tudjanak építeni, és eh, felülemelkedjenek a a problémákon az ország érdekében. A moldáv társadalom azt várja, hogy a vezetői lépjenek a korrupció ellen, működő államot hozzanak létre, reformokat valósítsanak meg, és hogy visszaszerezzék a bankokból kilopott pénzt. Eh, továbbiakban is készek vagyunk támogatni Moldáviát mindezen törekvéseiben. Ugyanakkor csak a moldovai politikai vezetők tudják ezt a célt eh, elérni és megvalósítani. Együtt a eh, társulási megállapodás végrehajtása során kulcsfontosságú, hogy az ország ellenálló képességét és támogassuk. Köszönöm ezt a nagyon gazdag vitát, és köszönöm a részvételüket. Evharisto, e, dziękuję bardzo panie komisarzu za pańskie wystąpienie. Köszönöm szépen a biztos úrnak és a jelenlétét.